és egy szóbeli választ igénylő kérdés. Nukleáris biztonság 25 évvel a Csernobili katasztrófa után. Szonik úrnak adom meg a szót, olyan jelentést. Dziękuję, Mr. úr, várhatnánk egy fél percet, amíg a bizottság képviselője helyet cserélnek?

A parlament, amikor megemlékezik a Csernobili katasztrófa áldozatairól, 25 évvel a katasztrófa után, ezen a megemlékezésen itt lehetek. Ezzel a kérdéssel összefonódik a nemrégen bekövetkezett katasztrófa Japánban, és az lehetőséget ad számunkra, hogy visszaemlékezzünk arra, amikor 25 évvel ezelőtt az ukrán hatóságok megpróbáltak eltitkolni, hogy milyen hatalmas katasztrófa következett be. Amikor a Csernobili erőműben robbanás következett be, akkor ö, Skandináviáig, Közép-Európáig, Lengyelországig terjedt a szennyezés, és eljutott a szennyezés Olaszországba és Görögországba is, több mint 500 kilométeres térségben. Az erőmű közeléből kb. 115 ezer szemét telepítettek ki. 1986 után pedig még 220 ezer főt telepítettek más helyre Fehér Oroszországban, az Orosz Föderációban és Ukrajnában. Nagyon nehéz felmérni, hogy milyen környezetvédelmi károk következtek be, még mindig nem lehetséges felmérni az áldozatok pontos számát sem. A rákban elhunytak száma elérheti a 9000-es számot is. Más források azt jelzik, hogy már 200 ezeren vesztették életüket a radioaktív szennyezés miatt. A legutóbbi adatok szerint legalább két ukrán ö, megyének a lakosai fogyasztanak továbbra is sugárfertőzött élelmiszert. Az EU volt annó a legnagyobb hozzájáruló a pénzügyi segélyhez és a segélyhez, amit Csernobili katasztrófa kapcsán nyújtottak. 110 millió eurót nyújtottak a Csernobili katasztrófa hatásainak visszaszorítására. Most, hogy felmerül újra a nukleáris katasztrófa kérdés, akkor azt megállapíthatjuk, hogy ez határon átnyúló probléma mindenképpen, és szolidárisan kell megközelítenünk. Össze kell fognunk, fel kell tennünk a kérdést, hogy a bizottság készen áll-e arra, hogy hosszú távú felmérést végezzen arról, hogy milyen általános következményei vannak a nukleáris katasztrófának. A bizottságnak vannak-e napra kész információi a fertőzöttségről? A bizottság sürgeti-e majd a tagállami kormányokat, hogy a finanszírozáshoz továbbra is hozzájáruljanak, figyelembe véve hogy az Európai Unióban hány nukleáris erőmű van, és mennyire hangoljuk össze ezek tevékenységét, milyen lehetséges következményei lennének egy nagyobb méretű katasztrófának vagy meghibásodásnak. A bizottság össze akarja hangolni a polgári védelmet egy esetleges katasztrófa esetén a nukleáris katasztrófák mindig váratlanul következnek be. Így aztán nagyon jó lenne, hogyha előre válaszaink lennének ezekre a kérdésekre, és így csökkenthetnénk a következményeket. Elnök, köszönöm szépen. Mit mond a bizottság erre a kérdésre? Öttinger úr, öné a szó. Herr Präsident, meine sehr verehrten Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! 25 év telt el a Csernobili nukleáris katasztrófa óta. Az Európai Bizottság azóta hozzájárult a tragédia következményeinek csökkentéséhez, nagyban hozzájárult ehhez. Nagyon sok feladatra feladat volt, és ezért egyesíteni kellett az erőinket tagállami partnerekkel, a g hetekkel magával az Ukrajnával együttműködve dolgozott a bizottság tehát ezen. És igyekeztünk elérni azt, hogy biztonságban helyezhessük ezt a területet, és biztosíthassuk általában a környezetvédelmi szempontok alapján. Vannak még további munkák, feladatok, amelyeket el kell végezni a helyszínen, és, és ebben is részt vállalunk. Az Európai Bizottság a legnagyobb donor, a, Dor, a Csernobili alaphoz legnagyobb mértékben járul hozzá. Kielben volt egy egy donor konferencia 550 millió e, eurót ígértek a donorok, a mi költségvetésünkből 110 millió eurót ígértünk. Diplomáciai feladatokat is vállaltunk, és elértük, hogy 32 ország, köztük 13 teljesen újonnan pénzeszközöket különít el erre a célra. Folytatjuk a munkánkat az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bankon keresztül is. Azt tehát, hogy megfelelő pénzeszközöket biztosítsunk annak érdekében, hogy a 2015-ig szükséges feladatokat el tudjuk végezni. Az ukrán kormányjal is együttműködünk, hogy a reaktor körüli védőpajzs megépítése megvalósulhasson. A négyes reaktor blokknak a pajzsal való, védőpajzsal való körbevételéről van szó, és ez szükséges ahhoz, hogy a többi reaktor blokkot le lehessen zárni. Az összes munkálatot 2015-re szeretnénk befejezni. Aztán egyéb kutatóprogramok is folynak az Euratom keretprogram eh, keretében eh, a baleset következményeivel kapcsolatban. Az alacsony dózisra vonatkozó eh, kutatás folytatódik egy európai kutatói platform keretén belül. A nukleáris biztonság keretén belül megvalósuló együttműködésben eh, igyekszünk együttműködni a leginkább érintettekkel a Csernobil eh, kör, körül lezárt terület eh, egykori lakosaival, és hogyha a következmények értékelésével kapcsolatban érdemes bizonyos feladatok, további feladatokat végezni, akkor az Európai Bizottság kész ennek a koordinációját átadni az Európai Egészségügyi Hatóságnak. Ami a környezet szennyezettségének értékelését illeti, ez egy további feladat. A baleset után a közös kutatási projektekre nyújtottunk pénzt, segítséget, hogy a katasztrófa menedzsment mentet javítsuk Belorussziában, Oroszországban és Ukrajnában. A rádióaktív nézium környezetbe való kerüléséről szóló kutatások folytatódnak, és ezzel kapcsolatban egy, egy térképet készítettünk, amelyen látszanak ezek az adatok. A hetedik Euratom keretprogram e, keretében rádió ökológiai, radioökológiai excellencia programot hoztunk létre, hogy kutatásokat finanszírozzunk a rádióaktív sugárzásnak a környezetre és az emberekre való hatásáról. Kilenc éve támogatjuk az együttműködést eh, a tagállamok között a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatban. Harmadik országok is részt vesznek ebben. Három ö, eh, műveletre került már eh, sor, amelyeket az Európai Unió is finanszírozott, és ezeknek volt radiológiai komponense, az egyik a Torhi, ö, ahol szimuláltak egy tömeges balesetet, ahol eh, aztán a Klemex, ahol eh, egy, eh, bales, egy tömeges balesetet szimuláltak, illetve egy harmadik program, amelyben nukleáris balesetet szimuláltak földrengés következtében. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az európai szolidaritási segítségnyújtás a kár károk csökkentésére elér, elérhető legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Öttinger úr. Most a politikai frakciók képviselői kapnak szót. Először Rajl úr a néppárt képviseletében. Elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon hálás vagyok az Európai Bizottságnak azért, hogy ilyen kimerítően taglalta a témát, és jó is, hogy használunk, kihasználunk ilyen lehetőséget annak ábrázolására, hogy Európa ebben a helyzetben, a katasztrófa után is megtesz mindent, ami lehetőségében áll. Azonnal is reagálni kell, meg közép és hosszú távon is terveznünk kell. Függetlenül a probléma értékelésétől, ami az egyik fontos dolog persze, már utalás történt arra is, az Európai Unió nélkül ezek az intézkedések ilyen nagyságrendben nem lehettek volna sikeresek, nem tudták volna a kárt így ö, kezelni, vagy legalábbis korlátozni. Az Európai Bizottság nem csak közvetlen támogatást nyújt a Csernobyli katasztrófa következmények kezelésére, hanem Európa intenzíven foglalkozik azokkal a kérdésekkel is, milyen következmények adódhatnak e katasztrófából milyen polgárvédelmi intézkedésekre, információs csere intézményekre, kutatásokra, tanulmányokra van szükség. És nem vagyok biztos abban, hogy sürgető-e, az, az a sürgető-e, hogy új tanulmányok szülessenek-e most, vagy inkább a már létrejött tanulmányok anyagára támaszkodva kéne végig gondolni, hogy mire van szükség, mert sokszor elveszünk a, a, a sokaság, az anyagok sokaságában, nem mindig ez a legcélra vezetőbb, hogyha újabb és jobb tanulmányok születnek. Köszönet a bizottságnak. Szerintem a bizottság és Európa bebizonyította, hogy nem csak beszélünk a e probléma fontosságáról és az ellenlépésekről, hanem teszünk is dolgokat. Köszönöm Jolainen a Szocialista Demokrata frakció képviseletében. Ötinger biztos úr, kedves képviselőtársak! Köszönöm először is Sony képviselőtársamnak, hogy elindította ezt a vitát, szóbeli kérdést készített elő és terjesztett be. Tény, hogy a Csernobyli katasztrófát nem szabad elfelednünk. Jól tudjuk, hogy még a négy, négy évszázad el is telt a katasztrófa óta, ez eltörpül a hosszú távú hatásokhoz képest. Nagyon nagy területeken többé nem élhetnek emberek, nem térhetnek vissza hazájukba, otthonukba az emberek hosszú távú egészségügyi kihatásai vannak mindennek. Látjuk a televízióban ma is a, a, a koraszüléseket, illetve a, a, a torszülötteket, a, a rettenetes hatásait ennek a katasztrófának. Azt is látnunk kell, hogy az atombiztonság nem a nemzeti szuverenitás hatáskörébe első kérdés, hanem európai felelősségkörbe, közösségi felelősségbe tartozik. Ebben az kicsiny és sűrűn lakott földrészen a szomszédban törtött katasztrófa mindenkit érint, ezért biztos úr, ön kell vállalja a felelősséget azért, hogy most a fukushimai baleset utáni új lendületet kapjon e, ez a kérdés. A stressztesztek, a az összes atomerőmű biztonsági berendezésének áttekintése rendkívül fontos feladat a legmagasabb biztonsági normák kell érvényesüljön Európában, és nem csak a természeti katasztrófákra kell felkészülnünk, hanem sok minden másra is. Lezónó repülőgépekre, terrorista támadásokra, komputer, cyber támadásokra, mindezek lehetséges hatásait kell vizsgálnunk, értékelnünk az atomerőművekre, és nem egyfajta látszatintézkedést hozva, hanem ténylegesen intézkedve. Az is látható, hogy a Csernobili szarkofág már nem biztonságos, új pénzre van szükség, új szarkofág építésére, az is felmerülő kérdés, hogy az atomhulladék elhely, végső elhelyezéséről hogyan gondol, gondoskodunk. Úgyhogy szerintem, Royl úr, önnek mondom, hogy a további tanulmányokra szükség van bizony, mert a radioaktív sugárzás hosszú hatásaival kapcsolatban nagyon kevés tapasztalatunk van. Azért bátorítom arra az Európai Bizottságot, hogy ez irányban is haladjon tovább. Tehát az érintett államok együttműködésével a jövőben olyan energia megtakarításokra kell szükség, és olyan alternatív energiahordozók kiépítésére lesz szükségünk, hogy végsősorban ne kell atomenergiára támaszkodnunk Csernobil után. Köszönöm szépen. Egy kék kártyát látok. Igen? Kék kártya? Jó, akkor ha hogyha Leinen úr elfogadja a kérdést, akkor mondhatja Pék úr. De nincs mikrofonja, mondja az elnök. Jó, köszönöm szépen Leinen úrnak. Az én kérdésem az, hogy a terhelési teszteket utána is figyelemmel kell követni. Ön szerint ki lehet-e jelölni egy állandó európai képviseletet, amelynek joga lenne az, hogy beavatkozzon veszélyes helyzetek esetén is ez, ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen. Hát ez a cél. Az a cél, hogy európai kompetenciát kapjunk a nukleáris erőművek felügyelete felett. Hogyha a nemzeti határokon át jönnek a károk, mint ahogy ez a helyzet, akkor nyilván egy európai fennhatóságra van szükség. Öttinger úr, még nem jutottak el oda, de ez kell, hogy legyen a cél, hogy elérjük ezt a helyzetet, hogy Európában független, objektív testület ellenőrizhesse az atomerőműveket, és hogyha gyenge pontokat találnak a terhelési próbák során, akkor az ilyen atomerőműveket le kell állítani, vagy javítania kell ezeket. Elnök, köszönöm, Párvanova asszony a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! Miközben az energia stratégia nagyon fontos a tagállamok számára is, észben kell tartanunk, hogy bármilyen döntést is hozunk, a nukleáris biztonság mindig is kérdés marad majd több generáción keresztül nyilvánvaló, hogy közös normákat kell elfogadnunk nemzetközi szinten, mivel a radioaktív szennyezés határokon átterjed, mint ahogy ezt a Csernobili katasztrófa is mutatta, és a fukushimai helyzet is mutatja. 25 évvel Csernobil után még mindig ki kell értékelnünk és kutatnunk kell a régi és a mostani hatásokat az emberi egészségre és a környezetre. A nukleáris biztonság nem csak preventív intézkedés, hanem hosszú távú stratégia is. És a nukleáris hulladékkal is foglalkoznunk kell, hiszen itt nagyon nagy hulladék keletkezett, ez fenyegeti a környezetet, és Európai Uniós kihívás is. Kutatásokra van szükségünk, és hosszú távú tárulási garanciákra, hogy mi történjen a hulladékkal. Bármilyen döntést is hozunk, visszafordíthatónak kell, hogy legyen a stratégiánk, és ezért üdvözlöm a bizottság stratégiáját. Köszönöm szépen, Pármenova asszony. Simánszki úr következik a konzervatív frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. 25 év telt el eh, Csernobili katasztrófa óta, és mégis mindannyian eh, telj, mindannyiunknak emlékezetében él még ez a baleset. Most megfelelő jogi eszközök vannak a kezünkben arra, hogy biztosítsuk, hogy a szabályainknak megfeleljenek. Ezért a túlzott egyszerűsítés nevében Egyesek arra használják ki a Csernobili eh, katasztrófát, hogy fellépjenek az európai nukleáris energia ellen. Azonban még továbbra is expo- importra szorulunk energiából. A keleti határokon, az Európai Unió keleti határain számos orosz nukleáris erőmű áll, és ezek nem biztos, hogy megfelelnek az európai sztenderdeknek. Nagyon fontos, hogy felülvizsgáljuk az európai sztenderdeket, de például a fehér oroszországi vagy kaliningrádi erőműveket is. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság elég erőse ahhoz, hogy fellépjen ezen a területen. Harms asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Ötinger biztos úr! Helyes az, hogy az Európai Unió már nagyon sokat tett Csernobillal kapcsolatban és Csernobilban. A kérdés azonban az, hogy lehet-e egyáltalán elegendő dolgot tenni, és hogy helyesen cselekszünk-e. Nekem az a véleményem, hogy ami az egészségügyi következményeket illeti, itt még bizonyos fekete foltok vannak. Folyamatosan hamisítják a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a számait, ezt korrigálni kell, és azon a véleményen vagyok, hogy az Európai Unió területének legalább felét érinti ez a katasztrófa, emiatt az Európai Uniónak érdeke a következmények megszüntetése. A nemzetközi a következmények, amelyeket, amelyek a nemzetközi közösséget érintik, ezek nem az egykori Szovjetunió területére, hanem korlátozottnak nem Fehér Oroszországnál, nem Ukrajnára, hanem a robbanás és a tűz eset után hatalmas nagy károk merültek fel az Európai Unió területén is. Az egészségügyi kockázatokkal, károkkal számolni kell. A WHO nagyon sok munkatársa örülne annak, hogyha a munkájukat máshogy értékelnék. Ami a helyi munkákat illeti, a nagy védőpajzsról beszélnek eh, most. Eddig eh, most miért nem készült az egyes szarkofággal kapcsolatos kockázatelemzés? az ottani problémát miért nem tudjuk megérteni, felfogni? Hogyan lehet az, hogy egy ilyen hatalmas projekt átlátható kockázati elemzés nélkül valósuljon meg? És hogy lehet ezzel egy időben hallgatni azzal kapcsolatban, hogy eddig nem voltak képesek a kiégett fűtőelemeket a kettes és a hármas lezárt reaktorból eltávolítani és köztes raktárba vagy eh, köztes helyen elhelyezni. Fukushima-ban is nagyon közel voltak már a legnagyobb katasztrófához, tehát a magzóna olvadáshoz. Németországban, ami a stresszteszteket illeti, ezek egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy azt a kockázatot leírják, amely kockázatok léteznek a meglévő európai atomerőművekben. Ezért kérem Oettinger úrtól, hogy ne próbáljanak, próbálják itt próbáljanak minket elhallgattatni ilyen mű megoldásokkal egyértelmű stressztesztekre van szükség. Köszönöm szépen, Vilsz asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, eh, Csernobil után 25 év telt el, újabb eh, kutatásokat végez, egy eh, társaság 1,4 millió ember halt meg a következmények miatt. Németországban is félnünk kell a gyermekek sugárfertőzésétől, ugyanis sugárfertőzött felhők, sugárfelhők érkeztek Németország fölé. Most Fukushima-ból le kell vonnunk a megfelelő következményeket. Megfelelő stresszteszteket kell végezni, azonban ezek tulajdonképpen csak alibi tesztek, és a lényegük csak az, hogy tovább működhessenek ezek az atomerőművek, meghosszabbítsák ezeknek a működését hogy akár emberi mulasztásról, akár repülő szerencsétlenségről lenne szó, ami, túls, akár, ami túlságosan drága lenne az atomenergia fenntart, atomenergia, atom erőművek fenntartóinak azt nem ellenőrzik. Átfogó és kötelező terhelési teszteket követelünk független szakértők részéről. Ez csak az első év lépés lehet azon az úton, hogy magunk mögött hagyjuk teljesen az atomenergiát. Köszönöm szépen, Griffin úr következik. Elnök úr, a Csernobili robbanás katasztrófa volt. Ám vizsgáljuk ezt összefüggésében. 64 ember halt meg a sugárzástól 23 év alatt, és 6000 esetben okozhatott rákot. Tragikus számok ezek, ám a közúti balesetekhez képest eltörpül az, az arány. Ugyanakkor nem kampányolunk azért, hogy betiltsuk a gép, gépjárműveket, miközben egy aktivisták kis csapata az atomerőművek bezárását követeli Csernobil uh, óta. Jól tudjuk, hogy a Pókab vezető út jó szándéke van kikövetve, kikövezve. Emlékezünk vissza a bioüzemanyagok hatására, amikor is a szegények rovására növelkedtek meg az élelmiszer árak. Ma este is sok gyerek úgy fekszik le aludni, hogy ilyen halás fenyegeti. Hát az utópista baloldal zavaros gondolatai ilyen hatása vannak a valóságos világra. Az atomerőművek betiltása még rosszabb hatással hozna, mert az atomerőenergia alternatívája nem a szélenergia vagy a napelemek, hanem felveri majd az olajárakat mindez, és ennek súlyos ö, éhezés és halál lesz a következménye. Madame Köszönöm. Morkunajte Mikuliene asszony. A katasztrófa Csernobyl Köszönöm szépen, elnök úr. A Csernobili katasztrófának az egyik oka az, hogy túlterhelték a próbák során az erőművet. A japán katasztrófa az a következménye, hogy most kötelező ilyen teszteket végezni, és biztos vagyok benne, hogy kielégítő lesz az eredmény azonban a károk nem állnak meg a határoknál, és a leckét egyszer már megtanultuk 25 évvel ezelőtt. A terhelési próbákat nem csak magán az erőműn veken kell elvégezni, nem csak az EU-ban. Azt látjuk ugyanis, hogy a Kaliningrádi régióban és Fehér Oroszországban ülnek, és ezeket nem tesztelik, sőt, még környezetvédelmi hatástanulmányokat sem végeznek, egyáltalán nem egyértelmű, hogy mit tesznek katasztrófa esetén. Például Fehér Oroszországban hetes erősségű földrengés érintette területre építik majd az erőművet. Úgyhogy szolidaritásra van szükség ahhoz, hogy a terhelési teszteket minden erőműven elvégezzék, nem csak az Európai Uniósokon. Nemzetközi szervezetek segítségével, a Nemzetközi Atomenergia ügynökség bevonásával biztosítanunk kell, hogy az építési területek biztonságosak legyenek, hogy ne kelljen evakuálni több ezer embert. Köszönöm, Bácsitis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a mai vita rendkívül fontosságú, és már régóta esedékes is a Csernobili katasztrófának nagyon súlyos hatásai voltak nem csak az ukrán lakosságra, hanem a szomszédos országok lakosságára is, és a következményeket bizony megszenvedik majd a jövő nemzedékek is. Sajnálatos módon a Fukushima katasztrófa is berámutatott, hogy 25 év alatt a világ nem változott sokat, nem tett elég erőfeszítést arra, hogy hatékonyan felmérje az atomkatasztrófák hatásait, kockázatait. Sokan azt mondják, hogy az atomenergia a legtisztább, legbiztonságosabb energiaforrás, ám ha nem működik, annak súlyos hatásai lesznek a jövő generációkra, és nem is tudjuk igazán felmérni egy-egy katasztrófa negatív hatásait. Ezért kell alapjaiban újra gondolnunk a nukle- az atomenergia kérdését. Üdvözlöm az, a stressztesztek tervét az európai atomüremekre vonatkozóan, ám ezt a programot szisztematikusan és folyamatosan kell folytatni, nem csak egyszer, vagy, vagy csak szúrópróba szerűen tanulnunk kell a tapasztalatainkból. Egyetlen intézmény, egyetlen ágazat sem ö, támaszkodhat a saját, az önszabályozásra vagy az önmonitoringra. Külső hatékony ellenőrzésre van szükség. És átfogó atomenergia programokra van szükség, egy átfogó Európai Unió stratégiára, bele kiterjesztve ezt harmadik államokra is, független monitoring tevékenységgel kiegészítve, amely túlmutat az Európai Uniós államok határain. Köszönöm, Ekkasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csernobil körüli katasztrófa nagyon sok embert érintett de olyan embereket is elért, akik nagyon messze laktak onnan. Ma, 25 évvel a katasztrófa után, bizonyos régiókban, Svédországban a levágásra szánt állatokat, emberi fogyasztásra szánt húst tesztelni kell ebből a szempontból. Fukushima után ezek az akkodalmak felélettek Európában a nukleáris energiával kapcsolatban. Ezért aztán nagyon fontos az ellenőrzés és kiértékelés. Ez azonban nem szabad, hogy papírmunka maradjon, hanem ki kell, hogy terjedjen. Az átláthatóság ez a kulcs szó, és nagyon elképesztett engem, hogy Franciaországot nem érdeklik ezek a tesztek, az Egyesült Királyság pedig nem akarja publikálni az eredményeket. A földrajzi elemek mellett a kulturális elemek is szerepet játszanak az ilyen tesztek alakulásában. Elnök, köszönöm, Zsobró úr. Panie Przewodniczący, 25 lat po... Köszönöm szépen. 25 év telt el Csernobil óta egyre inkább tudatában vagyunk, hogy milyen következményei voltak ennek a katasztrófának az emberi egészségre és a környezetre. Különösen fontos ez a legutóbbi fukushimai baleset után. Amit most tudunk, az az, hogy a csernobili katasztrófa oka az volt, hogy nem felelt meg a biztonsági követelményeknek a reaktor. de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztonságosak legyenek az európai atomerőművek. Európában több mint 190 reaktor van, és ezért támogatom a terheléses teszt, a stresszteszt létrehozását, végrehajtását. Ezek nem lesznek azonban kötelező érvényűek, kötelezőek, és nem lesz konzekvenciája annak, hogyha valamelyik reaktor ebből kimarad. Nyilván magas szintű sztenderdekre van szükség az atomreaktorok esetében, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát. Másik oldalon természetesen az egyéb energiaforrásokat is, a gázt például erősíteni kell, egyéb alternatív forrásokból. Ódi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Borislav Stonik kezdeményezését nagyra értékelem, ő nyújtotta be ezt a szóbeli kérdést. Ez a katasztrófa a legnagyobb nukleáris katasztrófa volt eddig, és le kell vonnunk ebből a tanulságokat a további balesetekre vonatkozóan. Négy ilyen tanulság van, garantálnunk kell a, a polgárok számára a legmagasabb nukleáris biztonságot, a legjobb sztenderdeket kell bevezetni, és a nemzetközi sztenderdekre is hatással kell lenni, hogy világszinten, világszinten biztonságosak legyenek a nukleáris erőművek. Emellett az alacs, a low cost vagy budget reaktorok működtetését meg kell szüntetni. Másodszor a tagállamok, illetve az üzemeltetők olyan etikát kell, hogy megvalósítsanak, amely teljes transzparenciához vezet a nukleáris energiával kapcsolatban. Itt bizony vannak bizonyos kockázatok, de egyértelműen fontos a transzparencia már harmadszor minden biztonsági költséget be kell, bele kell számítani az energia eh, árába. És eh, követ, kötelezővé kell tennünk a tiszta tőke megvalósulását. Negyedszer pedig a tudományos kutatást támogatni kell, ezért én támogatom a 2012-2013-as 7. Euratom kutatási keretprogramot. Köszönöm szépen, Szárbú asszony a következő hozzászóló. Provin din care produce energie nucleară. Köszönöm szépen. Én Romániából érkezem, Ebben az országban előállítunk atomenergiát, ezért az embereknek vannak félelmei és vannak kérdése is, amikre nem kaptak választ a Csernobili katasztrófa után. Most, hogy folyik ez a megbeszélés az Európai Bizottsággal, ezt üdvözöljük, és nagyon fontos számunkra. Kötelességünk, hogy érdekeljen minket az, hogy egy nukleáris katasztrófának milyen hatásai lehetnek az emberi egészségre. Egy szakértői csoport azt ajánlotta, hogy nemzetközi tanulmányt készítsünk arról, hogy milyen lehetséges hatásokkal járhat és járt a Csernobili katasztrófa. Általában véve a WHO hatásköre lenne az, hogy ilyen tanulmányt készítsen. A valóság azonban az, hogy összeütközés van érdekellentét a WHO és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között. Az atomszektor úgy tűnik, hogy erősebb, mint az egészségi megfondolások. Ez a két szervezet megállapodott abban, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség leállíthatja a WHO vizsgálódásait, de ez titokban született ez a megállapodás, pedig fontosak lennének ezek a megállapodások az egészségvédelem szempontjából. Ezen kívül a nukleáris technológiá val foglalkozó intézmény, egy híres intézmény, megtagadja a hozzáférést a WHO számára. Elnök, köszönöm, Kurszki úr! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Most üljük a 25. évfordulóját a Csernoböli katasztrófának. Emlékszem még arra, a lengyel kommunista rendszer miképpen igyekezte a szűnyeg alá söpörni a híreket, a katasztrófa hatásairól szóló híreket. Senki sem érdekelt, hogy az állampolgárok milyen károkat szenvednek az ismeretek hiányában. Mindenki a, május, a, a kommunista rezsim inkább a május elsői parádéra koncentrált. A katasztrófa területe ma sem ö, biztosított, ezért kell Európai Uniós támogatás a katasztrófa hatásainak ö, ö, csökkentésére. Ám nem lehet elszaladni vagy elfordulni az atomenergiától, erre továbbra is szükségünk van. az atomenergia hatalmas eszköz, az Európai Uniós energia függetlenség kulcsa lehet. Ezért építenek Lengyelországban, Szlovákiában, Litvániában új atomerőműveket, és éppen ezért támogatom a kötelező stresszteszteket, amelyek időről időre ciklikus módon újra végrehajtandóak. Az atomenergia biztonság területén is erőteljesebb együttműködésre van szükség, és Ukrajnában és Oroszországban is hasonló stressztesteket kell végrehajtani. Köszönöm, Elmar Brock a következő hozzászóló. Elnök úr, biztos úr, a Csernobil megmutatta, mint ahogy Fukushima is megmutatta, hogy akármilyen szabályokat határozzunk meg, a maradék kockázat, ez továbbra is mindig fel fog maradni, hisz fel fog maradni az emberi mulasztás miatt. Ez, ennél világ, ezért kell világosan felmutatni, hogy hol van a nukleáris energia hat, határa, a lehető legjobb szabályok mellett is az emberi mulasztás nem lehet kiküszöbölni. Másodszor, a célunk illetve emlékezzünk arra, hogy milyen kevés információt kaptunk annak idején a szovjet rendszertől. Rengeteg információt kellett volna kapnunk, és ezeket nem kaptuk meg. Ez nyilván összefügg a szocialista rendszerrel is. Ez a szovjet központosítós modell, központosított modell nagyban felelős a kockázatokért is. És Természetesen csak akkor tudjuk a következ, következményeket leküzdeni, hogyha nyitott a rendszer. Harmadszor, nagyon sok ember segít abban, segített abban, hogy a következményeket csökkentsük. Például az én választási körzetemben is sokan hívtak meg az érintett területről gyermekeket, családokat. És ez azt mutatja, hogy az emberek ugyan részt vesznek a következmények csökkentésében, de az, az emberi mulasztást nem tudjuk kiköszöbölni, és átmeneti technológiákra van szükség. Biztos úr, ami a stresszteszteket illeti, nem lehet egyedül a tagállamok kedvére bízni, hogy van-e kedvük részt venni ezekben a stressztesztekben. Olyan stresszteszteket kell létrehozni, amelyek ellenőrizhetők, amelyek alól nem lehet kibújni, és nem szabad megengedni azt, hogy a miniszternek tanácsában mindenki megpróbálja felvizezni ezeket a szabályokat. Világos, ellenőrizhető sztenderdekre van szükség, hogy a stressztesztek valóban célhoz vezessenek. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon el vagyunk késve, mondja az elnök, Kárin Szúr következik másfél percre. Biztos úr, Amikor egy ember olyan utcában lakik, ahol nagyon nagy az a mindig lehetősége nyílik arra, hogy elköltözhessen, még akkor is, hogyha csak néhány utcányira költözik onnan. Csernobil esetében 25 évvel ezelőtt következik be a katasztrófa, most pedig nem régen Fukushima-ban. Ez a két katasztrófa emlékeztet minket arra, hogy nukleáris katasztrófa esetében nem tudunk elköltözni. Az atomkatasztrófa, az atomszennyezés globális kérdés, nem helyi kérdés. Oroszország és Fehér Oroszország határosak az Európai Unióval, és nekik nincsenek olyan szigorú normáik, mint az Európai Unióban. Az uniónak feladata az, hogy felad, nem tehetjük meg, hogy elköltözzünk ezeknek az országoknak a szomszédságából, így aztán feladatunk az, hogy globális szinten garantáljuk a biztonságot. Így aztán, biztos úr, szeretném, hogyha ezeket a terhelési teszteket nem csak az EU-ban végeznék el, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a terhelési tesztek és normák a szomszédainkra vonatkozóan és az egész világon kötelező érvényűek legyenek, csak így gyakorolhatunk hatást a szomszédainkra a nukleáris kérdésekben. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Mann úr. Thomas Mann, ez Thomas Mann. Thomas Mann. Thomas Mann. Mondja az elnök und den Supergau eines veralteten 1986-ban egy elavult reaktor robbanására került sor, és nagyon kevés hír szivárgott erről ki. Idén Fukushima-ban is a legnagyobb atombalesetre került sor, még a legnagyobb, te, legnagyobb sztenderekkel rendelkező te, ö, Japánban sem sikerült elkerülni ezt a balesetet. A fenntartott, fenntarthatósághoz hozzátartozik az, hogy kötelező érvényű stresszteszteket hajtsanak végre legyen szó bármilyen típusú balesetről, emberi mulasztásról, vagy földrengésről, vagy cunámiról. Teljesen nagyon komolyan kell vennünk a polgárok félelmeit. Németországnak szemére vetik gyakran, hogy félelmet kell, de ez nem igaz. Komolyan kell vennünk a polgárok aggodalmait. Polémia, ideológia nélkül vitát kell folytatni a témáról. A német etikai tanács munkája példaértékű lehet európai szinten és az atomerőművekben dolgozó személyeknek külön védelemre van szükség. És azokat is be kell vonni a munkahelyi védelemről szóló irányelv szigorú rendelkezései alá, akik atomerőművekben dolgoznak. Itt a legszigorúbb legszigorúbb sztenderdeknek kell érvényesülniük. Nem lehet kompromisszumot kötni a biztonság terén, ez az Európai Unióra ugyanúgy érvényes, mint a tagállamokra. A közös döntések jelentik az egyetlen megoldást. The... Nos, a spontán fölszólalások sorában frakcióként egy embernek adom meg a szót elnézést. Elsőként Mikolasik úrnak, aztán Hercogasszonynak, Tojra úrnak, Hassi asszonynak, Ransdorf úrnak, Paska úrnak és Wartman asszonynak. Elnézést, de szorít az idő. Nincs a listámon, elnézést, Kolárszka asszony. Akkor rossz listát kaptam. Nem. Mégis jó a listám, és rajta is van Kolárszka asszony. Akkor gyerünk, hogy lássunk hozzá. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, biztos úr, ma emlékszünk a Csernobili katasztrófa áldozataira, ugyanakkor gondolataink a fukushimai áldozatokkal is ö, ott vannak, gondolunk rájuk, úgyhogy úgy tűnik, egyre több aggály érzékelhető az atomenergiával kapcsolatban, Európa szerte és hazámban, Lengyelországban is, ahol is az új atomerőművek építésének támogatottsága 15-20%-kal csökkent. Úgyhogy ezért is fontos, hogy a budapesti nyilatkozatban meghatározott kritériumok valóban végrehajtásra kerüljenek az atomerőmű biztonság tekintetében, és ne engedjünk azon tagállamok nyomásának, amelyek lazább vagy kevésbé szigorú stressztesztek bevezetésére törekszenek. Nem lehet félmegoldásokat alkalmazni, nem engedhetjük meg ezt. Az emberi hibaforrás és egyéb hibák kiküszöbelendők, ezért fontosak ezek a kritériumok, Kös azon országok számára, amelyek most fejleszték ki csak atomprogramjaikat. És vannak olyan szomszédos országok, ahol ez a helyzet, úgyhogy az Európai Bizottság kommunikében a külügyi kapcsolatok tekintetében ezeket a kérdéseket is ki kell emelni. Akár a gáz, vagy más energiahordozók, az atomenergia is fontos, hogy európai szakpolitika tárgya legyen. Európaivá kell tennünk az energiapolitikánk ezen vetületét is. Köszönöm, még egyszer megismertem elnézés kérésemet. Tehát az Mikolási úr elsőként a spontán felszólalás sorában. Vážený pán predseda, všetci si dobre... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian emlékszünk, hogy 25 évvel ezelőtt sor került erre a Csernobili katasztrófára. Több száz ember, ezer ember vesztette életét, és mind a mai napig Sokan szenvednek a sugárzás következményeitől, például rákbetegek lettek, vagy egyéb megbetegedéseik lettek. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ma foglalkozik a nukleáris biztonság kérdésével. Ez tényleg kulcsfontosságú kérdés. További kulcsfontosságú szempont azonban az, hogy atomenergia nélkül nem tudunk elegendő energiát biztosítani, akár Európában, akár Amerikában, Kínában vagy Indiában. Ami az új atomerőművek építését illeti, ez Kínában folyik. Európában sem lenne helyes minden atomenergiával összefüggő gondolatot jegelni. E, azonban a nukleáris biztonságot e, kulcsfontosságúnak kell tekinteni, fontosnak tartom a terheléses teszteket, és az is fontos, hogy ezek Fehér Oroszországban, Ukrajnában és más szomszédos országokban is végrehajtásra kerüljenek, hogy biztonságban érezhessük magunkat. Köszönöm szépen. Herzogasszony. Commissioner colleagues. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, egyetlen dologról beszélek. 25 évvel Csernobil után nagyon fontos, hogy a szarkofágot újra felépítsük. Látjuk, hogy milyen nehéz összeszedni a pénzt erre, és milyen nehéz azoktól összeszedni a pénzt, amelyek másik oldalon állnak. Biztosítanunk kell tehát azt, kedves kollégák, hogy a hosszú távú kötelezettségvállalásnak megfeleljünk addig, amíg ez a probléma fennáll Csernobilban. Szeretném megemlíteni, hogy a kötelezettségvállalás nem csak verbális kell, hogy legyen, hanem ennek pénzügyi következménye kell, hogy legyen, és munka, embereket kell biztosítani, szakértelmet kell biztosítani ennek a munkának a végrehajtására az európai tagállamoktól meg kell próbálni összeszedni tehát a pénzeszközöket erre addig, eh, amíg ezt nem értjük meg, addig csak üres szólamokat ismételgetünk. Köszönöm, Trojan képviselő követ, követ, Toyrer úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, a Csernobil 25 évvel a baleset után még foglalkoztat bennünket Fukushima, és nagyon sokáig fog foglalkoztatni bennünket, és ezen nagy balesetekkel való foglalkozás azt mutatja, hogy az atomtechnológia nagy kockázatokkal kapcsolódik össze, amelyeket nem lehet mindig ellenőrizni, ezért át kell újra kell gondolni az energiapolitikát, és az is megmutatkozik, hogy a tagállami vagy a nemzeti külön utak nem megfelelőek. Európa, legalább európai szintű stratégiára van szükség, támogatni kell az energia biztost, aki nagyon fontos javaslatokat tett. Azt követelem, hogy közös alapelveket fogadjunk el, hogy a meglévő atomerőművek tényleg biztonságosak legyenek, eh, az erő, a földrengésbiztonság, eh, az áramkimaradások megszüntetése, stb. ezek rendkívül fontosak, és ezeket de aztán a nemzetközi grémiumokban is képviselni kell. Köszönöm szépen, Hassel asszony következik egy percre. Hyvät kollégat, eh, on 25 vuotta... Kedves képviselőtársak, 20 év telt el a Csernobyli katasztrófa óta, ám ennek ellenére továbbra sincs átfogó kutatási tevékenység a következmények felmérése szempontjából. Csak koordinálatlan, egymástól független kutatások folynak például a pajzsmirigyrák előfordulást mérve Ukrajnában és Fehér Oroszországban, meg más területeken, de szétaprózódott kutatások, nincs egy átfogó kerete mindezeknek Szégyen és sajnálatos mindez. Az Európa Bizottság kellene, hogy létrehozzon egy átfogó nemzetközi tanulmányt, mely hosszú távra terjed ki. Sokan mondják, hogy azt, hogy csak néhány tucat áldozata lett volna a Csernobili katasztrófának. Ám ha jobban megnézzük a számokat, milliókat érinthetett a a katasztrófa hatása, ám ezt nem tudjuk alátámasztani, mert nincs átfogó kutatási eredmény e területeken. Ismernünk kell a radioaktív hatásokat hosszú távra vonatkozóan. Děkuji, pane předsedající. <clears throat> Myslím si, že jsou... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a Csernobili katasztrófa 25. évfordulóján Két országnak köszönetet kell mondanunk. Fehér Oroszországnak, amelyet legalább olyan súlyosan érintett a katasztrófa, mint Ukrajnát. Ez a két ország ugyanis türelmesen, nagy hűhó nélkül folyamatosan finanszírozzák a köz következmények felszámolását, mégpedig úgy, hogy az, I, az EU nem szentel ennek túlnak figyelmet. Kubának is köszönetet kellene mondanunk. Eh, Mert Kuba nagyon sok gyermeket befogadott az érintett területekről, az áldozatokká vált családokból. Egészségügyi ellátást biztosított ezeknek a gyerekeknek, és más egyéb segítséget is, amikor Kuba nagyon nehéz helyzetben volt maga is. Elnök úr, kedves kollégák, kedves biztos úr! Csernóbil következményei mindenki számára ismertek. Lenne néhány kérdésem, hiszen az állampolgárok várják a tanulságokat. Csernobil és Fukushima után az európai nép tisztában van a pénzügyi és egészségügyi következményekkel bizottság milyen intézkedéseket foganatosított Fukushima után, hiszen még el nem magyarázott következmények is. Például az a rizikó, hogy olyan helyekre építenek erőműveket, amelyek amúgy is földrengés veszélyeztetettek. Végül, Kelly úr, nem szerepel ugyan a listámon, de mivel azt mondja, hogy önként először szólt a spontán hozzászólásokban, jó kap 30 másodpercet. Half a minute. Fél percet, te jó ég. Akkor két dolgot szeretnék elmondani. Először is, hogy Csernobli áldozatokat nem felejtjük el, szerencsére, hazámban is vannak olyan szervezetek, amelyek támogatást nyújtanak, és a jövőben is, mert a hatások ott maradnak tovább is. Másodszorban az Európai Bizottság szerepéről beszélnék, és Paul Rubik mondandójához csatlakoznék, hogy egy új szabályozat kell létrehozni a stressztesztek jövőbeli kifejtésére, és ennek alapján kell felépíteni jövőbeli erőműveket. Elnök, köszönöm, Paska úr, akkor most a szó. Ďakujem za slovo, vážený pán prezidajúci, vážený pán komisár. Köszönöm szépen. A Csernobili katasztrófa megmutatta, hogy mennyire fontos az információ átadásának rendszere. A szovjet rendszer titokban tartotta e előttünk a következményeket, és ennek nagyon súlyos következményei lettek a, a szomszédos országokban. A jövő szempontjából az is nagyon fontos, hogy erre gondoljunk. Tudjuk, hogy Fukushima-ban is csöpögtették az információkat, nem mindent mondtak el, atomkatasztrófa esetén elengedhetetlen az, hogy minden nyilvánosság, minden szakértők számára azonnal rendelkezésre álljon az információ, és lehetőleg pontosabb információkat kapják hogyha ilyen rendszer dolgozunk ki, például az emberi mulasztást vesszük példaként, akkor a legújabb technológiát kell szem előtt tartani és alkalmazni. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ami Csernobilt illeti, hadd mondjam el, hogy az önök felvetéseit és követeléseit, ami a kutatást illeti, ezeket mindenképpen megvizsgáljuk, és a következő általunk tervezett lépésekbe ezeket figyelembe veszük, ugyanúgy mindent megteszünk a szükséges technikai intézkedések teljes finanszírozásának megvalósítása érdekében az államok közösségének szintjén az Európai Unió részéről. Köszönöm szépen önöknek a konstruktív vitát. Kérdés az is, az a kérdés is felmerült, ugye, hogy mi lesz Fukushima után. A vit, a, ezen vita után a koordinátorokkal, az illetékes parlamenti szakbizottságok koordinátoraival találkozunk, ahol a tartalmi kérdéseket megvitatjuk. Megvitatjuk a stressztesztekkel, új területre érkeztünk. Eddig az atomerőművek szempontjából nem, működ, nem volt európai szintű ellenőrzési intézkedéscsomag. Ez már nagyon fontos és jövőben mutató lépés. Másodszor, hogyha az önök által is kidolgozott Lisszaboni szerződést veszük alapul, akkor meg kell állapítanunk, hogy az energiamixről szóló döntés a tagállamok kezében van. A nemzetállamok szintjén. Ezért a szén, a gáz, az atomenergia és a megújuló energiaforrások mixe, mixének megállapítása a tagállamok feladata, feladata, bár az a cél érvényes, hogy 20 eh, százalékos megújuló energiaforrás részesedés valósuljon meg, és ez az első olyan cél, amely európai e, megközelítést eh, tesz kötelezővé a tagállamok szintjén. 14 tagállam van eh, atomerőmű, és 13-ban nincs. Lengyelországban, amely kifejezetten európai ország, két atomerőműről szóló döntés hamarosan megszületik, Olaszországban pedig egyelőre felfüggesztették az új atomerőművek helyszínének keresését. Önök azt javasolták, hogy egy európai szabályozó mm, jöjjön létre, hát adjanak ehhez nekem jogi kompetenciát, és adjanak ehhez embert. Szívesen fogadom. Azonban nekem be kell tartanom ugye a jogszabályokat. Eddig még nincsen európai atom felügyelet. Ez sem a Lisszaboni szerződésben, sem az Euratomban, sem pedig az Európai Bizottság munkahely tervezési tervében nem szerepel. Ezt önök is tudják. A stresszteszt számomra is fontos. Ez egy olyan feladat, amely az Európai Tanácsban született ez a mandátum, és ez a legmagasabb szintű biztonsági sztenderdek megvalósítását célozza. Csütörtökön egy nagyon fontos ülésre kerül sor az európai szabályozók, az ENCREG és az Európai Bizottság részvételével. Eddig nincsen ilyen vizsgálódás, bár már ítéletek születtek vagy döntések születtek az stressztesztekkel kapcsolatban, hogy ezek túlságosan könnyűek lennének, nem kötelező érvényűek, nem teljes körűek, holott még nincs is stresszteszt. Egyelőre csak egy a nyugat-európai e, atomenergia felügyelet e, szervezetének egy előzetes munkájáról van szó, ennek pedig nem tagja az Európai Bizottság e, ők kész vizsgálódnak tehát, és aztán, hogy ebből mi lesz, azt majd mi meglátjuk. De az Európai Bizottság részvétele nélkül folyik ez, és a szakértők tudását használják ki, és a döntés, illetve az eredmény az, hogy ezt ezt az emberi mulasztást nem kell bevonni, nem lehet bevonni, ezt nem tartom megfelelőnek, ezért holnap este a 27 atom energiafelügyeleti szervvel szemben el fogom mondani a véleményemet, és el fogom mondani azt is, hogy minden kockázatot be kell vonni, teljesen mindegy, hogy milyen eredetű kockázat legyen ez természeti, katasztrófa legyen földrengés, legyen árvíz, fagy vagy kánikula, illetve emberi mulasztás szerencsétlenség, vagy akár emberi mulasztás szerencsétlenség miatt, vagy pedig terrorista támogat, támadás, szájbertámadás, kriminális tevékenység, vagy repülőgép szerencsétlenség. Azt gondolom, hogy az európai lakosság érdeke, hogy az összes kockázatot figyelembe vegyük. A mai vita megmutatta, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy minden fél érdekelt az Európai Parlamentben ezen vizsgálati kritériumok bevonásában, amelyek az emberi mulasztásra vonatkoznak. Természetesen nem, nem lehet egyértelműen a szétválasztani, hogy Fukushima az természeti katasztrófa vagy emberi mulasztás volt. Eredetileg természeti katasztrófa volt, földrengés és cunámi. Azonban a kockázat kezelését illetően, a kockázat csökkentését és minimalizálását illetően az emberek bizony gyengén léptek fel. És az emberi szintű gyenge fellépés is hozzájárult a kockázatok súlyosbodásához. Azt tudnunk kell, hogy szükségem van az Európai Bizottság támogatására, ez erről biztosítottak, illetve a nemzeti szabályozók támogatására, ezt meg kell szereznem minden egyes nemzeti szabályozótól meg kell szereznem a stresszteszt vizsgálati kritériumainak a kritériumhoz való hozzájárulást. A nagyon kompetens és nagyra értékelt kollégák Párizsban, akár Londonban, akár Madridban, akár Brüsszelben ülnek, mindenkinek az egyetértésére szükség van. És itt még nem zárult le a véleményképzés folyamata, azonban az európai szintre való delegáció korlátozott. Még egy dolgot hadd mondjam el. Hadd mondjak el, Csernobiban meg kell tanulnunk azt, hogy a teljes átláthatóság elengedhetetlen. A szerdai, illetve a csütörtöki brüsszeli tárgyalások, ezeknek az eredménye, ezekről be fogok számolni önöknek, hogyha nem sikerül az ensz megegyezni, akkor lehet, hogy a mandátumot visszaadjuk az Európai eh, Tanácsnak, mert eh, a lájtosított stressztest verziót én nem írom alá. Köszönöm. Köszönöm a biztos úr szavait, ezzel zárjuk a téma vitáját, köszönöm a részvételt, lépünk tovább, a bizottsághoz intézett kérdések órája, 40 perc csúszásban vagyunk, ezt vegye mindenki észbe, kérem.